és szembenézünk a kihívással, köszönjük a jövőbeni együttműködést. Nagyon szépen köszönjük Gribauszkájti asszonynak. Kérnék mindenkit, hogy foglaljanak helyet. Most akkor átérünk a az ombudsman megválasztására. Kérek mindenkit, hogy foglaljanak helyet. So, meine Damen und Herren, ich Hölgyeim és Uraim, megnyitom a szavazási folyamatot, kérnék mindenkit, hogy legyenek szívesek, foglaljanak helyet. Ja, meine Damen und Herren, wir machen... Hölgyeim és Uraim, csinálunk egy tesztszavazást, úgy, mint tegnap, hogy megállapíthassuk, hogy jelen van-e a teremben a képviselőknek több, mint a fele. Még egyszer, kérem, legyenek szívesek, üljenek le, még egyszer a festők listáját vesszük elő, amelyet tegnap is használtunk a tesztszavazáshoz. Kérem, vegyenek részt a tesztszavazáson, megnyitom a szavazást. Das gleiche Verfahren wie gestern. Ugyanaz az eljárás, mint tegnap. Mindenki szavazott? Hogyha igen, akkor lezárom a szavazást. Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. 462 kettő a leadott szavazatok száma. Hatvannégyen tartózkodtak, senki sem ért el a többséget. Hölgyeim és uraim, kérem foglaljanak helyet. Igen, hát én már egész idő, idő alatt itt várom, hogy elkészüljünk. 11 óra 30-ra írtuk ki a szavazást, 11 óra 35 van most. Hogyha én elnökölök, Langen úr, akkor betartjuk az időket. 11 óra 35 van már, 11 óra 30 lett volna az eredeti időpont. Ich warte noch ein bisschen. Várunk még egy kicsit. grundsätzlich. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! szavazáson az imént megállapítottam, hogy itt van az Európai Parlament képviselőinek több mint a fele. Ez azt hiszem most már szemmel, szabad szemmel is látható, megállapítható. Brenning, Mayer és Jéger jelöltek, visszavonták jelöltségüket. A fennmaradó jelöltek Ria Omer Reuten, Emilio Reilly, Dagmar Ruth Bérend, és Francesco Sperroni. Ma közvetlenül egymás után fogjuk a választási fordulókat lefolytatni, a második és harmadikat, hogyha azokra szükség lesz. Hölgyeim és uraim, megkérdezem, hogy mindenki itt van-e, készen állnak-e, de úgy látom, hogy a legtöbben most már itt vannak. Rendben van, hölgyeim és uraim, megnyitom a szavazást. haben alle Kolleginnen und Kollegen minden kolléga szavazott? Köszönöm szépen, akkor lezárom a szavazást. Abgegebene Stimmen 640 a leadott szavazatok száma, 48 tartózkodás mellett, 321 a szükséges többség, senki sem kapta meg ezt a többséget. Oké. Okay. Rendben van. Az eljárási szabályzatnak megfelelően most akkor a két első helyen szereplő jelölt vesz részt a következő körben a szavazáson, ezen eredmény szerint ők Omer Reuton asszony és O'Reilly asszony.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 Rendben, akkor most megnyitom a harmadik fordulót. Kérem, adják le a szavazatukat a harmadik fordulóhoz. Szeretném megkérdezni, hogy mindenki szavazott-e? Ha még valaki nem, akkor tegye meg. Lezárom a szavazást. A leadott szavazatok száma 635, 63 tartózkodás mellett, 318 a szükséges többség, Emily O'Reilly választottuk meg ombudsmannál 359 szavazattal. Hölgyeim és uraim, ezennel akkor Emily O'Reilly a harmadik szavazási forduló alapján az új ombudsmanunk. Gratulálok O'Reilly asszonynak a megválasztásához, és az eljárási szabályzat idevágó cikke alapján felszólítom, hogy az Európai Bíróság előtt tegyen le esküjét, 2013. október 1-ével lép hivatalba, miután az Európai Bíróság előtt letette esküjét. Sefcsovics úr, Sefcsovics biztos úr kért szót, parancsoljon. Thank you very much, Mr. President. Uh, uh... Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék melegen gratulálni Auréli asszonynak, hogy megválasztották ombudsmannak. Úgy gondolom, hogy ő fönt van a karzaton ül, és gratulálunk. Természetesen And of course, Mr. President, I... És igen, természetesen, elnök úr, nagyon örülök annak, hogy első alkalommal egy hölgy lett az európai ombudsman, ombudswoman. Tehát azt kell, hogy mondanom, hogy meg kellene változtatni a címet is, mert ő innentől ombudswoman lesz. De Riley azt, hogy ezt már nagyon jól tudja, mert ő volt az első ír ombudsman is 2003-at követően. Önnek, mondjam, egy nagyon nagy kihívást jelentő munkaterülete lesz. A főként a bizottság lesz az ön partnere, mert az az az intézmény, amely a azokat a döntéseket hozza, amelyek közvetlenül kihatnak az állampolgárokra. A bizottság ezért mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy barátságos megoldásokat kövessünk, vagy ajánlásokat el tudjunk fogadni. És ez az az üzenet, amit egész Európai Unióba szeretnénk, hogyha eljutna, hogy igenis az intézmények foglalkoznak az emberekkel, szükségleteikkel, és megtesznek mindent azért, hogy megfelelő módon kerüljenek ezek kezelésre. Az is nagyon fontos, hogy az európai emberek kiismerjék jogaikat, az állampolgárok is, azt is, hogy joguk van panaszt tenni az ombudsmannál. Erről is szól az európai állampolgárok sok éve. Minden jót kívánunk az ön nagy kihívást jelentő feladataihoz, és a bizottság az mindenképpen az ön pártján lesz, és támogatni fogja, és ígéri, hogy kitűnő kapcsolatot fogunk fenntartani, ugyanúgy, hogy ez a múltban is volt az ombudsmanok és a bizottság között. Minden jót kívánok asszonyom a munkájához. Nagyon szépen köszönjük a biztos úrnak. Most rátérünk a szavazásra mégpedig a több éves pénzügyi keretről szavazunk. Hölgyeim és Uraim! Először is a zöldek állásfoglalási indítványáról szavazunk. Az eredeti szöveg egyes bekezdése, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 63-as bekezdés, egyes módosító, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Kettes módosító, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Úgy szintén elutasítottuk. Az egész állásfoglalás következik, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. A, kö, a közös, a néppárt, a szocialisták és az ALDE közös állásfoglalási indítványa következik. 15-ös módosító név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Egyes módosító, négy szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezártam a szavazást. Elutasítottuk. Kettes bekezdés, kettes módosító név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 16-os bekezdés. 16-os módosító, ki van mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 17-es módosító név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Hármas módosító név szerint szavazunk, megnyitottam a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 18-as módosító név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 19-es módosító név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Eredeti szöveg négyes bekezdése részenként szavazunk, egyes rész mellette. Ellene. Tartózkodás Elfogadva. Második rész, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 20-as bekezdés, 20-as módosító, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Ötös bekezdés, négyes módosító név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 21-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 22-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 23-as, mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Ötös, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. Eredeti szöveg, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Elfogadva. Hatos bekezdés, 13-as módosító név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Elutasítva. 14-es, Név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 24-es, név szerint szavazunk. Megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom. Elutasítva. 25-ös. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 26-os mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítva. Hetes bekezdés, hatos módosító név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. Hetes módosító. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Hogyha mindenki szavazott, akkor lezárom. Elutasítva. 27-es módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Nyolcas név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Elutasítva. Kilences név szerint megnyitom. Mindenki szavazott? Zárom. Elutasítva. 12-es bekezdés után a 10-es módosító név szerint megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom. Elutasítva. A 28-as módosító mellett ellene tartózkodás elutasítottuk az eredeti szöveghez van egy módosító, Kalfinúr részéről szóbeli módosító Kalfinúr. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Itt tisztáznunk kell egy dolgot. Üdvözöljük azt a tényt, hogy egy további egy milliárd eurós tartalékképzésről van szó, és pedig élelmiszer tekintetében, és ez az Európai Unió új tagállamaiban is hasznos lesz. Köszönöm. Ich muss der formal fragen, ob... Formálisan szeretném megkérdezni, hogy van-e valakinek kifogása a szóbeli módosító ellen. Nincsen? Akkor szavazunk. Kálfin úrra szövegével módosított szöveg mellette, ellene, tartózkodás, akkor így elfogadtuk. Most a 11-es módosítóról megnyitom a szavazást. Mellette? Ja. Mindenki szavazott? Akkor lezárom. Elutasítottuk. Az eredeti szöveg a 13-as bekezdéssel. Először az első részről szavazunk név szerint. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Elfogadtuk. A második rész mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. A 13-as bekezdés után a 12-es módosító mellett név szerint. Mindenki szavazott? Zárom. Elutasítottuk. 29-es módosító mellett Ellene? Tartózkodás? Elutasítottuk. Áttérünk az egész állásfoglalási szövegre. Hogyha elfogadjuk, akkor az összes többi módosító fogyottá válik. Tehát akkor az így megváltoztatott szövegről megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk az állásfoglalásra irányuló indítványt. Akkor a Moreira jelentésre télünk át, és megnyitom a szavazást. Név szerint lezárom a szavazást. Még nyitva van. Most lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Akkor áttérünk a második Moreira jelentésre, név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Die Abstimmung. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Áttérünk a SUSA jelentésre. A hármas módosítónál tartunk, mellette, ellene, elutasítottuk. Kettes módosító mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. Ötös módosító mellett, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Egyes módosító mellett, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Áttérünk a zárószavazásra név szerint. Név szerint, név szerint. Megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most meg kell szakítanom az ülést, és a szavazást a Szaharov díj átadása miatt kérem maradjanak a teremben.